Eh, muy buenas tardes. Les parece, Jó napot kívánok mindenkinek. Fogtassuk 11-es napi pontunkkal, közmeghallgatás. Pénz, technológia, a pénzügyi ágazatbeli jövőbeli hatásait fogjuk taglalni. A digitális technológiák jelentős módon változtatnak a pénzügyi szektor működésén. A kérdés persze az, mennyire mérható lesz ez a változás. Nagyon sok vélemény van ezzel kapcsolatban. A hagyományos pénzügyi entitások, illetve az ágazat új szereplői, és persze nézetkülönbségek is vannak az egyes szereplők között, tehát ez a jó vitában, ütköznek a nézetek, és ez a jó a parlamentben. Ki lehet ért értékelni. Ezeket is azért jók a saját kezdeményezésű jelentések. Jelentéstevő itt van velünk most. Nem akarom nagyon hosszúra húzni, de mindenképpen jó, hogy hét kiváló előadónk van, akik elmondják ma nekünk a saját nézőpontjukból ezeket a fejleményeket és lehetőséget. Kiváló szakértőink vannak itt. Fontos ez azért is, mert nagyon aktuális témákat vagyunk taglalandók, nagy lehetőség ez számunkra, hogy mérhatóan megvizsgáljuk a témákat. Két panelbe osztottuk az előadókat, két részre osztottuk a meghallgatást. Az első a technológiai innovációkra koncentrál, a másik a lehetőségek és kihívások címet viseli. Hogy tovább, anélkül tovább szaporítanám a szót, szeretném bemutatni az előadókat. Kanadzsáni úr a Lloydsnál innovációs vezető, parancsoljon uram, öné a szó. Por cinco, eh, eh, nosotros hemos dado un tiempo más o menos de cinco minutos. Minden hozzászólónak kb. 5 perce van az első prezentációs fordulóban, és aztán ö, kérdések, kommentárok. Előtt nyitom meg a szót, majd pedig a képviselők között. Köszönöm. Fintek nagyon gyorsan fejlődő ágazat, hogy Britannia az egyik a legfontosabb jelenlegi kategorizálás négy, a, a, a, négy témára osztja a sikerünk lényegét. A fintek piacok válaszolnak ezekre a kihívásokra. A Lloyds csoport a transformációt Európában két milliárd eurót 47 millió ügyfelet számolva 12 millió online tranzakciót és 8 millió a 10 rengeteg szerződésünk van. Az elnök közben szól, hogy nem lehet érteni, hogy felolvassa asszonyom. Kérem, hogy lassabban is ne olvasva lehet. Fintek, accelerátorok, startup bootcampokat támogatnak, seed capital támogatjuk a szponzorokat a fintek közösségi programokban, 100 millió, 100 fintek mentor működik a Britanniában. Még mindig ugyanakkor tudjuk, hogy tovább kell növelni ezt tapasztalatait a ügyfeleinek. Nagy-Britanniában 5,9 millió felnőtt van, aki soha nem használta az internetet. A fintek hatása lehet arra, hogy az induló vállalatok, új üzleti modellek ket foglalkoznak el. Például ugyanakkor az Airbnb, Alibaba, Facebook platformok esetében nagyon nyilvánok az előnyök. 15 ezer induló vállalat van a fintek körében, látok körében, és fontos, hogy támogassuk ezeket hatékony működése. Hogyha nincs elég induló tőkéjük, vagy ügyfelük, akkor az innovatív, a meghatározott egyesült a megvédése és innovatív megoldások között. Hat meggondolást szeretnék eh, ajánlani az EU Fintech Task Force számára. Az első, az, a global standard, globális standardokra van szükség, hogy az innovációt erősítsük. A ügyfelek számára versenyelőket kínálva, harmonizálva az országon keresztül a szabályozás megoldások érdekében. A tapasztalatom szerint ez egyik, egyik olyan eh, gát, ami a fintekben érzékelhető, és le kell küzdeni. Azt gondolom, hogy a digitális belső piac ennek megfelelő előnyöket kínál. A második megmond a kísérletezés. Az UK FCA Sandbox, a UK Industry Sandbox körében egyenlőtéteket kell szerinteni, hogy tanuljunk és teszteljük az új ügyfelé tapasztalatokat, olyan üzleti modelleket kínálva, amelyek biztonságosak. Harmadik megmondás az, hogy az ügyfelek érdekét az innováció és a fintek ágazat középpontjába kell helyezni arra sögetünk, hogy korai ügyfél tesztekben próbáljuk ki az adat biztonság kérdéseit. Például a mostani szabályok az online privacy tekintetében, a cookie használatában ide tartanak, de a mobil képernyő nem nagyon lehet ezt, nem, ennél lehet jobbakat is kínálni. Tehát a, a szabályozás nem mindig jó még ha a szándék jó. Meg, aztán olyan horizont scanning mechanizmusokat kell kínálni, amelyek új ügyfél tapasztalatokat kínálnak, és akkor csökkentik a rendszerszerű kockázatokat, a kulcsfontosságú szereplők figyelmevételével. Van egy sor olyan terület, ahol az infrastruktúra változás a pénzügyi szolgáltatásokban meggondolandó, például a cyberbiztonság, a adatok és API-ok, mobil és internet, a ledgerek és a felhő használata. Az ötödik fontos tényező, hogy támogatni kell az együttműködést a szereplők, és a külső innovációs környezet között jelenleg a nagy vállalatok nagyon befelé koncentrálnak, de a digitális transformáció átalakulás erősítésével egyre erősebb az együttműködés a fintex és más tényezők között, mind a két oldalról tekintve az előnyöket és a felek szempontjait. És Európa ahhoz, hogy versenyképes és vonzó legyen a fintech számára Ázsia és különösen Kína, valamint egyes államok szemben e, új ő, vállalkozói lehetőségek, van szükség, és seed capitalra. Úgy ösztönözni kell a globális tehetség púlok létrehozását. Néhány az utam során tapasztalt néhány meglátásra szeretném vezetni. 20 ezer digitális bajnokot jelöltünk ki, akik az online kereskedés előnyeit legjobban alkalmazták. A második, hogy az ipar és a fogyasztók hangját meg kell uh, hangat, hallgatni. A szingapúri monitoring hatóság példájával élnék ezzel kapcsolatban. Támogatni kell az ágazat növekedését, nem csak tőkével, hanem olyan alternatív finanszírozással is, ami kiegészíti mentoringgal a tőkét, nagy szervezetek ajtajait megnyitva, az ügyfelek és az üzleti problémák helyi szempontjait felmérendő, és fontos, hogy több nőt támogassunk a digitális világban. 55%-a az ügyfeleknek nő, és fontos, hogy az ügyfél alap jellegét figyelme vegyük. Ez egy közösségvállalás kell ahhoz, hogy 40%-a a vezetőknek nő kell legyen 2020-ig ezen vállalatoknak jelenleg csak 10% a nő a, a vezetőknek Nagy-Britanniában. Köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyszerű lehetőség ez, hogy az EU fintekkel kapcsolatos meglátásainak kialakításában részt vehetünk az Európai Parlamenti Bizottság bevonásával egy gondolkodva. Thank you. Thank you, Claire. Muchas gracias. Ahora le doy la, la palabra. Köszönöm szépen. Most megkapja a szót Markus Laub, aki az Európai Fintech Szövetség nevében fog felszólalni. Vielen Dank. Ja, zuerst äh, möchte ich mich entschuldigen. Először is szeretnék elnézést kérni. Lehet, hogy nem egy tipikus äh, fintechként äh, beszélek, ami akkor csoportomat illeti őszhajjal, és hát nyakendőt sem hoztam. A fintek területén a növekedés eléggé komoly, erőteljes, ezért nagyon, öröm, nagy örömömre szolgál, hogy ma itt én is szólhatok. Én az alapítója és ügyvezetője vagyok a német fintek cégnek, a Supply Chain Finance, és rég korábbi tapasztalataim alapján már együttműködtem európai intézményekkel, és egyidejűleg az a számlázással foglalkozó szervezet, európai szervezet társelnöke is voltam, európai intézményekkel, a Connecting Europe Facility kapcsán, különböző bizottsági főigazgatóságokkal, illetve az EKB-ban egy munkacsoporttal is együttműködtem, amely a fizetési és számlázási tranzakciókkal foglalkozott, ez a mai témánk is. Tehát ezért én ismerem, hogy mennyire fontos ez a napirendi pont. Egyrészt az elmúlt években más témákkal is szívesen foglalkoztam, amikor is a vállalat fejlődésével, növekedéssel foglalkoztam, éppen ezért remélem, hogy itt fontos hozzárulást tudunk tenni, és köszönöm az elnöknek és a képviselőknek, hogy ma alkalmat kaptam, hogy önökhez szóljak. Én elsősorban ma az Európai Fintek Szövetséget képviselem, ami nemrég jött létre. Ez egy olyan szervezet, ami 2016. júliusában alakult, és kizárólag az európai pénzügyi technológiákkal nem csak nemzeti, hanem európai szinten is foglalkozik a legkülönbözőbb vállalatokkal, tartunk kapcsolatot az e-payment, a valutaváltás és egyéb területeken. Tehát ezeket a vállalatokat igyekszünk összefogni. És itt elsősorban, mint ahogy már hallottuk, a fogyasztók és a vállalatok számára igyekszünk felhasználóbarát, egyszerű megoldásokat kínálni, és ez nem csak az applikációkkal kapcsolatos, ami mindenki számára ismeretes, hanem olyan vállalatokkal is együttműködünk, akik új eljárásokat, folyamatokat akarnak bevezetni új technológiák alkalmazásával. Egyre inkább látjuk, hogy a különböző témák összevonodnak a fizetés, a finanszírozás, a kínálati láncolat finanszírozása. Tehát itt egy olyan infrastruktúra épült ki, ami a gazdasági növekedést is ösztönözheti, új munkahelyek jöhetnek létre ennek révének Európában. És a Crossings 80 fős létszámmal dolgozik jelenleg. Itt nem csak a fintekkel függ ez össze, hanem más fintekekkel is együttműködünk, illetve bankokkal, már régebb óta a piacon lévő szervezetekkel működünk együtt, és vannak olyan példák, amelyek a fejlődést illusztrálják, például a KKV-k finanszírozása területén. Itt új lehetőségek, új technológiák állnak rendelkezésre, a klasszikus banki finanszírozás mellett, az egyéni számlák mellett. Itt ezeken a területeken tehát új technológiákat lehet bevetni, Ugyan egyelőre még nincsenek egyértelmű szabályok arra vonatkozóan, hogy mi lehetséges. A sandbox ebből a szempontból tehát nagyon érdekes lehet ennek kipróbálása. Másrészt a fogyasztás, a fogyasztóvédelem is fontos szerepet játszik a fintek számára, és igen komoly igény van ez iránt. Ugyanakkor a fogyasztók részéről nem élvezünk még egyelőre ugyanazt a bizalmat, mint a bankok. Itt egyéni megoldásokat igyekszünk kialakítani olyanokat, amelyek a fogyasztóvédelem szempontjából is megfelelnek. A szabályozásra ezen új területen mindenféleképpen szükség van. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek aztán megfelelő szabályozás mellett működőképesek lehetnek. Az új technológiákat ki kell használnunk, és lehetővé kell tennünk ezek révén a vállalatok számára a növekedést. Itt egy fokozatos, vagy egy több lépcsős szabályzásra van szükség, attól függően, hogy milyen tevékenységről van szó fogyasztók, vagy az magán és a vállalati ügyfelek esetében. A PS2, PST2 kapcsán is vannak példáink, illetve a hitelképességgel kapcsolatosan több modell létezik, és ugyanakkor az EU-s szinten egy harmonizációs szabályzásra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy a vállalatok egy egységes belső piacon tudjanak megjelenni és működni. Egyelőre köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Klarma következik. Köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy a mai napon jöjjek, kedves európai parlamenti képviselők. Ne felejtsük el, hogy az innováció a pénzügyi szektorban hogyan is alakul. Nem önök, nem is mi vagyunk a fintek részéről azok, akik ezt lendülettel töntjük meg, vagy a bankok, vagy más hagyományosabb pénzügyi szereplők, hanem konkrétan a fogyasztók azok, akik e- lendületet adnak ennek a piacnak. Azok a cégek, amelyek nem képesek meghallgatni a fogyasztók szavát, nem maradnak sokáig a piacon. Ami az online fizetéseket illeti, öm, megfelelőképpen tudtuk az igényeket felmérni és, felmérni, és egyszerűbbé tettük az online vásárlást. Gyakorlatilag minden, amit teszünk, az a fogyasztók véleményének figyelembevétele mellett történik. 45 millióan használják most már ezt, és az Egyesült Államokban és, a király, és az Egyesült Királyságban is nagyon sok cég alkalmazza ezeket, több mint fél millió tranzakciót bonyolítunk le naponta. Tavaly az Európai Unióban tevékenykedtünk, és beléptünk az Egyesült Államok beli piacra is sikerrel. De más fintek cégekhez képest azt ki kell mondani, hogy mi banki rendeleteknek megfelelően működünk, tehát a banktitok, épp úgy, mint a tőke megfelelések és, a, és az adatok biztonságának garanciája is köt bennünket. Ugyanakkor a bankok a fogyasztók adatait maguknál tartják, és nagyon sokszor nem megfelelőképpen működtetik a piacot, mindez a fogyasztók kárára, mert ők fizetik meg a magas tranzakciós árakat. Nos, hát szerencsére úgy tűnik, hogy ez a helyzet változóban van. Valójában a piacgazdaság az diktálja, hogy a fogyasztó igényeit kell figyelembe venni, hogyha sikeresek akarunk lenni. Az Európai Uniónak le kell bontania a határokat, és egyenlő feltételeket kell mindenkinek biztosítani a verseny terén, és ugyanakkor védeni kell a fogyasztókat az alacsony árak megőrzése mellett, és mindez egy hatékony piaci működéshez fog majd vezetni. Amennyiben megvizsgáljuk azt, hogy mi volt a helyzet tíz évvel ezelőtt, akkor még nem voltak okostelefonok, vagy applikációk, vagy az internet sem olyan mértékben volt használt, mint a mai napon. Ugyanakkor ma már a mindennapjaink részét képezik ezek a technológiai termékek, a technológia is a fogyasztók igényeinek felel meg, és a pénzügyi területek azok, ahol most éppen az innováció folyik. Nagyon ellentmondásos is ez a terület, azért, mert a bankok azt mondják, hogy a fintekek magukhoz ragadták a kezdeményezés szerepét. De az elmúlt évek során a bankok egész egyszerűen öm, nem feleltek meg a, az igényeknek, és kialakult egyfajta űr a piacon, mert a bankok elfelejtették, hogy kik az ő fogyasztóik, és nem az igényeiknek megfelelően alakították a szolgáltatásaikat. Néhány bank egyébként rá is jött erre a problémára, és elkezdtek olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek nagyon jól működnek, és amelyek a fogyasztók igényeinek megfelelnek. Hogyha most előre nézzünk tíz évet, a jelenlegi iPhone-nal felnővő generáció nem ugyanúgy fogja intézni a pénzügyeit, mint ahogyan azt ma tesszük. Nem lesz szükségük hagyományos bankokra. Úgyhogy a fogyasztók is gyorsan változtatják magatartásukat, és ez pedig új üzleti modellek kialakulásához fog vezetni, olyan szolgáltatások fognak megjelenni, amelyekre igényelnek a fogyasztók. És fontos ezen a területen a verseny. Nos, a jogalkotó és a politika hogyan járulhat hozzá ezekhez a változásokhoz? Helyzetbe hozhatják a fogyasztókat, nagyon részletes sztenderdek, illetve jogszabályok meg fogják gyilkolni az innovációt. Úgyha, úgyhogy ha ezt megnézzük, hogy mondjuk egy gép esetében hogy néz neki, hogyha túlságosan megszabjuk azt, hogy hogyan kell kinézni egy gépnek, és hogyan kell azt megépíteni, akkor sohasem született volna meg például egy Tesla. Ugyanígy, hogyha a Tesla Ugyanígy, hogyha a fintek cégeket nagyon részletesen akarjuk szabályozni, akkor az innovációt fogjuk megfékezni, és ez egyébként nincs is összhangban azzal, amit a fogyasztók szeretnének. Úgyhogy végeredményben azt kérjük önöktől, az Európai Parlament képviselőitől, hogy olyan jogszabályokat alkossanak, amelyeknek a célja az, hogy a piacon lévő akadályokat bontsák le, védjék a fogyasztói jogokat, és az adatvédelmi kérdésekre odafigyeljenek, és a különböző hatóságoknak engedjük meg azt, hogy, hogy ellenőrizzék a helyzetet. Emellett a fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani azon szolgáltatások igénybevételére, amire szükségük van, és mindezt biztonságos módon kell tudni biztosítani. A jogalkotónak meg kell vizsgálnia azt, hogy hogyan tudjuk um, az innovációt uh, előre mozdítani, és um, a jövőbe uh, mutató um, jogszabály megalkotása nem uh, feltétlenül ellentétes a fogyasztók igényeivel, vagy azoknak a védelmével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a végén megadom a szót Richard Nashnek, aki alánökként dolgozik a PayPal-nál, a kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőként. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívták a PayPal céget, és jó magamat. Néhány szót szeretnék szólni néhány olyan együttműködés formáról, amely folyik új szereplőkkel is a fintek műveletekben, és olyan szabályozási kérdésekről, amelyeket a mi szempontunkból mutatnék be. A technológia és a pénzügyi szolgálatok házassága nem egy új dolog. A pénzügyi szolgáltatások mindig is technológiai alapokon folytak. Emlékezünk vissza, amikor először megjelentek a plastikkártyák, vagy a pénzautomaták, Ám az újdonság ma az, hogy gyorsult, felgyorsult a fejlődés lehetősége, ahogy kollégáim is elmondták. Egyfajta új penetrációs lehetőség jött létre az okostelefonokkal és az internettel. Hogy jelenleg most mi folyik a már működő és új piaci szereplők között, erre szeretnék reflektálni röviden. És ez kihívásokat is jelent persze. Nagyon sok fintech cég azért arra használ technológiát, hogy újra képzeljük a szolgáltatásokat az ügyfelek számára. Nagyon sok izgalmas fejlemény várható a e téren, amelyek a fintek vállalatok ö, már most működő pénzügyi vállalatokkal való együttműködéséből adódik, vagy a nekik nyújtott szolgáltatásokból. A szol- akár a szolgáltatások rétegződése, vagy új szolgáltatások kialakításából együttműködésük, vagy egyes back office szolgáltatások hatékonyabb megszervezése a fintek révén. Nem meglepő persze mindez. Ha megnézzük, bár a pénzügyi intézetek viszonylag lassan reagáltak, ám igyekeznek felugrani erre a vonatra, hogy relevánsak maradjanak az ügyfelek előtt. És az egyes, még fennálló akadályok megoldása lehet, hogy nem, az lehet, hogy egyes vállalatok nem akarnak pénzügyi intézetek lenni. És a partneri viszony rengeteg szereplőt mozgat meg. A PayPal esetében. Mi 18 éves fintek vállalat voltunk, mindig is fintek vállalatként működött a PayPal. A siker számunkra abban volt megragadható, hogy a digitális kifizetések úgymond súrlódása vagy nehézségeit küzdöttük le ügyfél szempontból is, meg a szolgáltató szempontjából is megoldást kínálva. Olyan dolgot hoztunk létre, ami biztonságos volt, kényelmes, és egy megbízható brand lett. Tavaly majdnem 500 milliárd tranzakciót folytattunk le, 195 millió globális ügyfelünk van. Tehát egy hatalmas léptéket sikerült elérnünk a piacon mindezzel. Egyes szabályozási kérdésekről is hadd szóljak. Úgy gondolom, amikor ugye a szabályozás tekintetben a fintek egy kicsit félrevezető. Én azt látom, e érem szabályozók és kormányok világszerte egyre inkább elfogadják a finteket, úgy, ahogy önök is itt most. Ez pedig bátorodható. Például a szingapúri rendezvényünkön, fintek rendezvényen, ami részt vettem magam is néhány hete, ami elképesztő volt, olyan hagyományos központok, pénzügyi központok, mint London és Szingapur, amely vezetők a pénzügyi szolgáltatásokban, ezt szeretnék megtartani, ez a motivációjuk, dél pedig országok a finteket úgy tekintik, mint a pénzügyi folyamatokból való bekapcsolódás lehetőségét. Olyan növekvő gazdaságok, mint India pedig a finteket úgy tekintik, mint a egy, egyfajta készpénzmentes gazdaság kialakítása lehetőséget, aminek sok előnye van számukra. Ahogy többen említették, ez a, a sandboxok gondolata is felmerült, mert bármi is alakul ki ezen jogszabályokból és ezek elfogadásából, a legfontosabb, hogy a szabályozókat és az innovátorokat ezekben az úgymond homokozó keretekben leülteti egymással, kialakítják egymás között a probléma megoldások gyakorlatát. Az innovátorok majd már nem rettegnek a, a szabályozótól, akint, és vice versa is érvényes. Úgyhogy ezekben az új keretekben, tesztkeretekben nagyon fontos a két félnek találkoznia. Három témát szeretnék felhozni a szabályozói szempontból fontos ügyként, a fintech szolgáltatások kialakításának összefüggésében a követelmények. Fontos, hogy ismerd az ügyfeledet, KYC ennek a ö, mozaik neve a mi körenkben, és hogy a pénzmosás lehetőségeit elkerüljük. Ha ezt nem tesszük, akkor nagyon kevéssé hatékony és megkettőződött intézkedések működnek majd. Tehát biztosítani kell, garantálni kell ezt, hogy a távoli identifikáció működőképes legyen a fintek vállalatok számára, a partnerekkel összekapcsolódva, hogy sikeresen működjön mindez. Másodszorban a biztonság tekintetében többen említették már a, a fizetési szolgáltatók irányelvét, tudom, hogy már felhívták a figyelmüket erre, és mindenkit arra bátorítanék, hogy nézze meg, hogyan lehet garantálni a kockázat alapú autentikációs rendszereket a kifizetés biztonság érdekében, ez nagyon sürgető kérdés. Végül pedig biztosítani azt, hogy a fintech szolgáltatások Európában, az EU szerte ö, tudják nyitani ezt. Már említették, hogy a hitelszolgáltatások nem működnek még határon átnyúló módon, mert fragmentált a szabályozóti keret. Jó lenne, hogyha ez nem érvényesülne a fintek tekintetében. Vizsgálják kérem e szempontból is felül a jogszabálytervezeteket. Itt abba is hagynám, köszönöm, hogy meghívtak, és szívesen részt veszek az, a saját kezdeményes jelentés megírásában, bizonyan nagy siker lesz ez. Köszönöm szépen. A prezentációk első körét szeretném megköszönni, és akkor most a képviselőknek adnám meg a lehetőséget először is a jelentés jelentés szerzőjének, Nivenheisen asszony, remélem jól lehetettem a nevét. Köszönöm szépen, ezért a legtöbben korának hívnak, ami teljesen rendben van. Én is köszönöm az összes előadónak a jelenlétét. Én kezdeményeztem a fintekkel kapcsolatos jelentés tervezetet, ugyanis az új technológiák oly gyorsan születnek. Itt Európában mi is szeretnénk kivenni a részünket ebből a globális tortából. Számos érdekes témát vetettek fel a fintekkel kapcsolatosan. A kérdésem az, hogy mi az elsődleges prioritás, amivel foglalkoznunk kellene ahhoz, hogy az innovációt a pénzügyi szektorban ösztönözni tudjuk. Másodszorban többen említették önök közül a szabályozási keret mennyire szétaprózott, és hogy fokozottabb harmonizációra lenne szükség, tekintettel a pénzügyi stabilitásra és a fogyasztói igényekre. Az önök véleménye szerint a technológia, az új technológia hogyan járulhat hozzá a belső piac működéséhez, a tőkepiacra gondolunk itt természetesen elnök. Köszönöm, Kora. Akkor az árnyék jelentéstevők következnek. Bernard. Brian Hayes. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is korához hasonlóan üdvözlöm az összes előadót, mindegyik prezentáció kiváló volt. Köszönöm, hogy ide fáradtak. Ezzel a kérdéssel már egy ideje foglalkozunk. Az első kérdésem az Nesul által elmondottakhoz kapcsolódóan a pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelvvel kapcsolatos, illetve az ebben foglalt biztonsági kérdésekkel. Én osztom az összes megjegyzését. Ha visszatekintünk a jelenlegi szabályozásra, és annak az igényekhez történő igazítására tekintettel a technológiai fejlődésre. Itt esetleg egy új szabályozásra gondol, tehát másrészt az alapvető kérdésem az, hogy most induljunk nulláról, kezdjünk mindent előről, vagy pedig vannak-e olyan elemei ennek az irányelvnek, amire építhetünk? Erről szeretném hallani a véleményüket. Tanya, a fogyasztói igényekről beszélt, ami egyre inkább nyomást gyakorol az ágazatra, hiszen nagyon rövid időn belül következnek be a változások. Ebben igaza van. A második kérdése magára a szabályozásra vonatkozik. A jelenlegi szabályozók, és itt most számos műveletről beszélünk, tisztában vannak-e illetve rendelkeznek-e megfelelő képességgel arra, hogy ezeket a problémákat megoldják. Ha megvizsgáljuk például az FCA-t, ez a technológiai fejlődés része, de ez nem feltétlenül igaz a többi szabályozó szervezetre. ha ez a rendelet megfelel a céloknak, és előretekintő, és képes arra, hogy az ágazat és a fogyasztó igényeire reagáljon, akkor ez szerves része -e az innovációnak. Úgyhogy ha ezekre a konkrét kérdésekre kaphatnék választ, és a sandbox kapcsolatos kérdéssel is egyetértek. Itt a szabályozóknak ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy egyes országokban egy szörnyű összeomlás következett be, amikor is a bankok nem tudtak megfelelően reagálni a kockázatokra. Az önök véleménye szerint az új termékek hogyan segíthetik a bankokat abban, hogy a kockázatokat pontosabban feltárják, meghatározzák? mert egyébként a hitelezés akadozhat, és a gazdasági növekedés sem következik be. A fintek e tekintetben hogyan tud segíteni a kockázatkezelésben a kisebb, illetve a nagyobb bankok számára Európában? Köszönöm szépen. Az Eszendi nevében Bervans Berez, köszönöm szépen. Katalin Iván leszek most itt egy percre Köszönöm szépen a bevezetőt. Természetesen egy olyan területre léptünk be, ahol az innovációban nem szabad, hogy megfékezzük ezt az innovációt, de ugyanakkor nem szabad a fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket is, tehát a bankok jó partnerségi viszonyt kell, hogy kiépítsenek. Mi az önök véleménye arról, hogy ez a partnerség hogyan lehet sikeres? Önök ennek a területnek a szakértői, tehát az lenne a kérdésem, hogy önök hogyan látják ezt a helyzetet, mi az, ami önök szerint nehézséget jelenthet, mi az, ami viszont előnye az európai piacnak, beleértve például az amerikai piachoz való viszonyunkat. Harmadik kérdésem, remélem, hogy aztán minden kérdésre lesz idő választ is adni. Hogyan látják önök azt, hogy mik a konkrét kockázatok a, fizetések, a kifizetések biztonsága területén, tehát hogyan lehet a csalás ellen harcolni. Önök lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hagyják, hogy mi a saját üzletünket alakítsuk, de aztán később attól félünk, hogy túl késő lesz, amikor hatalmas csalási esetekkel kell majd foglalkoznunk. Hogyan lehet önök szerint ezt eleve megakadályozni? És aztán, ami a banki szektort illeti, mit gondolnak, hogyan látják önök azt, hogy ennek milyen hatása lehet a teljes banki szektorra, mit jelenthet ez a munkahely létrehozása szempontjából? Van -e esetleg azzal kapcsolatban bármi meglátásuk, hogy ennek mekkora lesz a mérete ennek a jelenségnek, és aztán a kockázatok vajon a belső modelleket kell összegyeztethetők-e vagy sem, ugye ezek nagyon sok európai bankban jellemzőek. Köszönöm szépen. Most a zöldek nevében következik Köszönöm, elnök. És köszönöm előadóinknak a előadásokat. Amikor arról beszéltünk, hogy a fintek a rendszerben levő akadályokat lebontja, az azt jelenti gazdaságilag, hogy a pénzügyi tranzakciók költségét drámai módon tökéletes és csökkenti a jövőben. Ennek nagyon egy előnye van az, hogy a piacok hatékonyabban működnek, és ez támogatandó a jogalkotás részéről is. Ugyanakkor megvan az a hátránya szerintem, hogy amikor instabil helyzetek jönnek létre, akkor gyorsabban, vagy úgymond hatékonyabban esik szét ez a fejlődés, instabil helyzetek gyorsabban gyorsulhatnak fel. Például egyes tanulmányok rámutatnak arra, hogy a fintek fejlemények révén a hagyományos bankok 50%-át a profitoknak, 40%-át a forgalmuknak elveszthetik. Engem az érdekelne, hogyha egy ilyen masszív eltolódás történik a végfelhasználói oldalon, a rugalmaság áll fenn, akkor nekünk szabályozóknak arra is gondolni kell, mit csinálunk válsághelyzetekben, milyen fékeket tudunk behúzni, ha baj van, például egy pénzügyi összeomlás megelőzésére. Tehát annak érdekében, hogy a piac irányítható, fékezhető maradjon ilyen helyzetekben. Az állami szabályozók mindig lassabbak persze a vészhelyzetben. Kérdés, hogy az ágazat mit tud kínálni e tekintetben, annak érdekében, hogy mielőtt az állami szabályozók beavatkozhatnának, szükségesebben maguk is meghúzhassák a vészféket erre gondolni kell, és gondolniuk kell önöknek is, hogyan lehet ezt támogatni. Eh, Köszönöm szépen. Most az EFDD nevében Beatrix következik. Kérdésem Tanya Kierhez intézem a Klermannal. Az összefüggés az innováció és a verseny közötti összefüggésre. Az innováció egy folyamat, nem tervezhető a, a verseny pedig egyfajta felfedezési eljárás. Az innováció jobb, a javak jobb elosztásához vezet, innováció nélkül ez nem is elképzelhető. A probléma az, hogy egy központi szereplő nem feltétlenül tud jobban tervezni. Itt a parlamentben nem tudjuk mi, hogy mi lehet a legjobb megoldás. Ez a piacból kell kiadódjon a piaci erők eredőjéből a legjobb megoldás így adódhat, és ez jelenthet minden számunkra előnyös. Kérdésem a versennyel kapcsolatos, ön ahogy leírta, észszerű-e korlátozni a verseny folyamatát, vagy, vagy, vagy valamiképpen mederbe te, terelni. Lehet, hogy ezzel a parlamentben megkötjük a, a piac kezét, az innovatív lehetőségeket megnyírbálnánk a fintek területén? Nem ezt jelenti ez? Másképp feltéve a kérdést, mi működtette az innovációt, és mit tehetünk mi itt a parlamentben ahhoz, hogy ne akasszuk el az önök lábát abban, hogy a versenyképességet és innovációt összekapcsolva tudják előrevinni. Köszönöm szépen. Most már nagyon sok kérdés van, és erre kérjük most a válaszokat olyan sorrendben, ahogy önök szeretnék. De kérem, hogy a felvetett kérdésekre próbáljanak meg választ adni. Ami az innovációs szintet illeti a fintekben, együttműködésre van szükség a fintech cégek és más szektorok között innovatív megoldásokat kívánunk előmozdítani. Én azt gondolom, hogy megpróbáljuk ezeket a kérdéseket átgondolni. Néha nagyon alapvető kérdések merülnek fel, egymástól informálisan is információkat gyűjtünk be, tehát találkozunk is, és hát sokszor azt a kérdést teszik fel nekünk, hogy hogyan fogjuk ezeket a változásokat megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy itt a multiplikátor hatás nagyon fontos. 20 ö, céget hoztunk létre, illetve szeretnénk létrehozni az elkövetkezendő két-három évben. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy hogyan működnek a különböző cégek ezen a területen, és fontos lenne látni a jogalkotási környezetet is. Tehát először az együttműködést kell kialakítani, és aztán meg kell találni a szinergiákat. A folyamat elején vagyunk, fontos lenne a startupok szempontjából is megvizsgálni a helyzetet, mert nagyon sok ilyen startup cég az elején küzdködik, és meg kell találni az ő problémáikra is a megoldást. Konkrétan hozzám is érkezett egy kérdés, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is látom ezt a szektort tíz év múlva, startupoknál is sokat dolgoztam, hát most van ennek az egész folyamatnak az eleje. Hét évvel ezelőtt kezdődött el a fizetések interneten keresztül lebonyolítása. Két vagy három évvel ezelőtt láthattuk azt, hogy újabb és újabb megoldások születnek, és most ugye a gépes, tehát a gépi technológia felé haladunk. Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban nagyon nagy sikere volt mindennek. Ázsiában is sok ilyen cég van, nyolc cégről számolnék be, az Egyesült Államokban is nagyon sok fintech cég tevékenykedik, tehát ezt végig kell gondolni a jogalkotás szempontjából, hogy mikor helyes bevezetni a szabályokat, és ezeket hogyan fogják monitorozni. Nagyon fontos lenne, ezek kritikus kérdések. Aztán a kiberbiztonságra hívnám fel a figyelmet, az infrastruktúrák fontosságára, illetve a fogyasztók adatainak megőrzésére, és az, és tehát, hogy ez, ezek között kell egy megfelelő egyensúlyt kialakítani egy jövőbeli jogszabály kialakításakor. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Voltak kérdések a jelenlegi jogalkotással kapcsolatban, hogy ez elégséges-e, vagy ezt felül kell vizsgálni, illetve azzal kapcsolatban is, hogy a jelenlegi jogalkotó megfelelő tudással rendelkezik-e a fintek szektorról. E, a válaszom igen és nem. Azt gondolom, hogy a PSD2 nagyon jó kezdeményezés volt, úgy ugye újfajta cégek megjelenésére kell számítani, mm, a másik pedig fontos a fogyasztók igényeinek figyelembevétele és egy megfelelő versenyfeltételek kialakítása. Nagyon gyakran most is éppen ez történik, hogy az ITS megfogalmazásakor a biztonság nagyon gyakran ürügyként szerepel, és az innováció elé ezzel gátakat emelünk. Mint hogyha az innovációtól való félelem a biztonság és a fogyasztóvédelem mögé kellene ezt beszorítani, hogyha egy egységes rendelet megalkotásán gondolunk, és egy mindenkire egységes szabályrendszer rákényszerítése szerintem nem, szerintünk nem ez a jó megoldás a fintek szektor esetében, ugyanis a fintek cégekkel kapcsolatban kialakult az a nézet, hogy ők nem akarják, hogy őket felügyeljék. Ez nem igaz. Ez, ez nem igaz. Sőt, nagyon is fontos számukra az, hogy bizonyos szabályok rájuk vonatkoznak, ahogyan egyébként az a PSD2 szempontjából, tehát ez meg is fog ezen keresztül valósulni, így jobban bíznak bennünk a fogyasztók is. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy néhány alapvető kérdést kell megvizsgálni a fintek cégekre vonatkozó rendeletek kapcsán, saját adataik fölött hadrendelkezzenek, ugyanakkor a PSD2 megvalósításának egybe kell esnie a TDPR-ral és általában az adatokra vonatkozó szabályokkal. Fontos lenne az, hogy magukkal tudják vinni az adataikat ezek a cégek. A technológiai semlegesség nagyon fontos, és nem szabad, hogy olyan rendeletet alkossunk, amely bizonyos fajta technológiákat előnyben részesít. Itt például arra gondolok, hogy az API önmagában nagyon jó dolog, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy más technológiák is léteznek, és ezek előtt nem szabad bezárnunk az ajtókat. Ugyanakkor arányosan kell megközelíteni jogalkotói szempontból ezt a kérdést. A kettőt ugyanakkor össze kell tudni egyeztetni egy nagyon erős felügyeleti rendszerrel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Péter. Itt most ellopom a mikrofon, de nem fogom végül is. Tanya nagyon jókat mondott, és számos kérdésre válaszolt, ami az innovációs kultúrát illeti, illetve amit figyelembe kell vennünk. Helysz úrnak válaszol a szabályozókkal kapcsolatosan, a modellezéssel kapcsolatosan, illetve Perez asszonynak, a, mi a biztonságot illeti. A fintek mindenféleképpen hasznos lesz a kockázatkezelési és a csalás elleni kérdésekben. Ez talán a legvonzóbb terület, amire a fintek vállalatok termékei kifejlődnek, és az ágazat többi szereplői számára is előnyöket kínál. Tehát számos dolog történik, ami igen ígéretes ezen a területen. Többen már a PayPal-re úgy utaltak, mint egyfajta kockázatkezelő társaság. Én már említettem, hogy a fizetések előtti akadályokat el kell hárítani. A lényeg az, hogy mi láttuk, amikor valami túlságosan kockázatos, azt egyszerűen megállítottuk, leállítottuk. És azt hiszem, hogy ez a mi márkanevünkben rejlő alapvető előny és a sikerünk kulcsa. Úgyhogy szerintem komoly tere van az optimizmusnak e tekintetben. Az FCA-t már említették, talán ez a legelőre mutatóbb a szabályozás területén. Jó lenne, hogyha a döntéshozók világszerte ezt figyelembe vennék. Az e-kereskedelemről is sok vita folyt már. Mi azt hiszem, hogy a szabályozókkal közösen ezeket a folyamatokat tudjuk felgyorsítani. Számos oka van az optimizmusnak, és globálisan is jó reakciók születtek. Számos kérdést kellett megoldani, ami a amit a bankválság vetett fel, illetve a bázeli egyezményessel kapcsolatosan is. De minden esetre megvan az ok az optimizmusra. Ami pedig a tőkepiaci uniót illeti, a fintek számos érdekes fejlődést kínálhat a piaci hitelezés területén. A fintek vállalatok sokkal személyre szabottabb hiteleket tehetnek lehetővé egészen kis összegekben is. És ezzel az ügyfél kapcsolatok is kiszélesedhetnek. Minden esetre itt számos pozitív fejlemény történt, különösen az Egyesült Államokban, erre Európában is lehetőség van, és erre lehetőséget kell biztosítani az európai vállalatoknak is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nem tudom, hogy minden kérdése válaszoltak, ám az én szempontomból vizsgálva néhány fontos aspektusra reflektálnék. Alapvetően szerintem elég szabályozás van. Ha visszatekintek, a, amikor a vállalat alapító voltam négy emberrel, 25%-át a, a, a forrásoknak arra kell fordítani, hogy utána nézzünk, kutassunk, hogy milyen szabályok vonatkoznak ránk Európában. Hát ez erősen korlátozza egy kis vállalat növekedési esélyét az induláskor. Ilyen szempontból tehát a szabályozást vizsgálva. úgy egyre inkább azt kell látni, hogy ezek a dolgok egyre inkább összekapcsolódnak. Pénzügyi szolgáltások, kifizetések, elektronikus számlázás, olyan kihívás ez, ami a jogszabályalkotás előtt áll, hogy ezeket lefedje, ezeket a szabályokat egy egységes keretben, ugyanakkor felmerül az a kérdés is, hogy ez természetesen alapja lehet az új, a most létrejövő egységes digitális piacnak is. Csak így lehet KKV-kat hogy ne a sarki bankhoz mehessenek el finanszírozások, nem vagyok, akkor más államok forrásait is felhasználhassák. Papíron ezt nem lehet megoldani. Ilyen szempontból is rendkívül fontos tehát ez az ágazat a gazdaság egész szempontjából. Ha megvizsgáljuk a már érvényben levő szabályokat többféle szempontból, egyrészt ezekhez való igazodás, a ugye különbség van, ha valaki KKV szempontjából, vagy bank szempontjából tárgyal-e, ezért fontosak a sandboxok, az egyes különféle kockázatok felmérési szempontjából is fontos módszerten ez, ez fontos aspektusa. A másik pedig, és az EU-ban való munkám is látszik, hogy a technológiai semlegesség mennyire fontos. Sem jogalkotóként, sem fintek vállalatként nem tudjuk hogy két-három év múlva a technológia milyen területeket fog feltétlenül lefedni, így a technológiai semlegesség egy alapelv kell legyen. Az integritás, autenticitás lefedése, elektronikus aláírása, vagy bármi egyébbel a piacra kell hagyni ennek a megoldás kialakítását, és végül egy harmadik fontos aspektus, és ez is gyakran felmerült, a harmonizáció. Az EU-n belül gyakran láttam már olyan irényelveket az EU-ban, amelyeknek a célja a harmonizáció volt, ám a helyi különbségeket az egyes tagállamokban még széttartóbbá tették, mint az irányelv fogadása előtt. Láttunk elég sok ilyen példát, ez nem lehet cél. Tehát, ha egészében megvizsgáljuk, és az a célunk, hogy az európai piacot globális relevanciáját erősítsük, és az az amerikai, ázsiai vállalatokkal szemben a vállalataink versenyképesek javítsuk. Ott egyébként nem érvényesül ilyen bonyodalom, sokkal többen tudják finanszírozni magukat a vállalatok egészen más költségekkel, és itt az európai piacon dominanciát szerezhetnek. Úgyhogy ezért fontos, hogy mindenki számára ugyanolyan szabályok érvényesüljenek, ne legyenek ilyen különbségek. Köszönöm szépen négy előadónknak, nagyon Érdekes volt meghallgatni, amit mondtak. Most pedig a második panel következik. Az egyes kihívások, egyes lehetőségek szempontjait vizsgálva. Stephen Major lesz az első hozzászólónk, lenne, de nem tudott befutni Németországból, úgyhogy Jacob McKellick ugri be helyette az ESMA vállalattól szintén együttműködési kérdéseket felelős vezetőként. Ő szabályozó szempontból beszél majd a felügyvizsgál, a felügyelet kérdéseiről, és ezt még két másik rendőrök van, Elszen, pénzügyi vezető a BBC-től, és a, és a World Economic Forum projektvezetője. Az utolsó pedig videokonferencián, utolsó hozzászólásunk videokonferencián. És akkor meg elég 5 percet kap minden hozzászóló, és aztán következnek a kérdések. Köszönöm, elnök úr! Elnézést kérek. Kollégám miatt, aki nem tudott eljönni, a nagy megtiszteltetés, hogy az eszmát meghívták Szeretném bemutatni a piaci szabályozói szempontokat, például a befruházási alapokra, a funding és az ILT kérdéseit, hiszen ezek a fintek több ágazatot érint, ezért említenék az ESMA, IBA, EOPA közös együttműködését az automatikus tanácsadás Big Data körében. Hagyj kezdem néhány általános gondolattal. Általában úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi innováció jelentős része, amiről ma beszélünk, még gyerekcipőben jár, úgymond, és nem zavarja még olyan nagyon a jelenleg érvényben levő piaci struktúrákat. Ugyanakkor a fejlődés különféle szakaszai, különféle innovatív termékek esetében más és más szabályozási és felügyeleti hatáskört és megközelítést kívánnak. Ezeket kell megvizsgálni ezek miben létét már most. Az ESMA védelme számukra nagyon fontos. Egyenlő, egyensúlyokat találni az egyes aspektők között. A prudens módszertan az egyik ilyen szempont, a szabályozók a jelenlegi struktúrában való növekedését kell megengedjék a KKV-knak, vagy szabályozási arbitrás révén a már működő piacon levő szereplők és az új technológiák között egyeztetve. Ma reggel erről sokat beszélgettünk az Ekon Bizottságban a PSD 2-es kapcsán. Úgy gondolom azt is mondhatjuk, hogy a fejle... Amerikában és Ázsiában már a fintek területén látunk olyan fejleményeket, amelyek előtte járnak az európaiaknak. Az ESMA ezért folyamatosan kapcsolatban van az amerikai piacsal és nemzetközi szabályozókkal, hogy pontosabban lássuk és lássák, mik az előnyei és a kockázatai lehetőségei e fejleményeknek. És az IOSCO is egy jó platform az eszmecserére tekintetben, különféle fejlemények értékelésére. A crowdfundingról szólva az ESMA véleményes tanácsadói testülete 2014. decemberében alakított véleményt, azóta nagyot változott a politikai helyzet, az EU szintű szabályozási módszer Ben, a MIFID egy része alkalmazható természetesen, ám azóta azt láttuk, hogy kilenc tagállam bevezetett nemzeti intézkedéseket, amelyek piaci fragmentációhoz vezettek, és így nem lehet kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a hatalom átnyúló beruházásokban, befektetésekben adódnának. Ez némileg ellentmond egyébként az ESMA 2014-es tanácsainak. Ugyanakkor a felügyeleti fórum munkáját tovább folytatjuk 28 tagállami hatósággal. 525 millió volt 2015-ben a crowdfunding befektetések teljes volumene. Az automatikus tanácsadás tekintetében a CMU projekt összefüggésében vizsgálható ez, és az Európai Bizottság vonatkozó anyagának fényében az Automated Advice nem csak tanácsadást jelent, hanem termékek összevetését is. Jelenleg még a, fejlődés korai szakaszában vagyunk, kb. 1%-a Európában és Amerikában a piaci lefedettség ám 600-205%-os növekedés várható 2020-ig, legalábbis Amerikában. És az automatikus tanácsadás pozitív módon járulhat hozzá, és egészíteti ki a díjalapú tanácsadási modellt. Az ESMA több kapcsolatot jelölt meg a piaci növekedésben, az automatikus szok tanácsadásban, Nagy-Britanniában, Hollandiában, és egy piaci indítású átállást például Svájcban érzékelünk. Azt gondoljuk, hogy az alkalmazható szabályozási környezet, a MIFID, IDD, PRIPS, az MCD körében elégséges szabályozási kör lehet, ám lehetnek más kockázatok, amelyekkel foglalkozni kell. Az ESMA a közös tanácsban, bizottságban egy új jelentést írt, tavaly decemberben publikáltuk ezt. A DLT ügyéről szeretnék röviden szólni. 2015 április óta vizsgáljuk ezt, a DLT alkalmazását a ö, értékpapírpiacra vonatkozóan. Egy diszkusziós vitaanyagot is írtunk erről az ágazati szereplők bevonásával, és 2017 elején szeretnénk közvitára bocsátani meglátásainkat. Ugyanakkor látható, hogy több projekt a DLT területen 2017-ben fog elindulni majd csak. A helyzet nagyon dinamikus, tehát hadd hangsúlyozom, hogy a szabályozás technológiai alapon működik, nehezen mérhetőek még a költségek és az előnyök. A költségek csökkentése bizonyos szabályozás irányító eszközöket, mint a CZP és a CSD-ket csökkentheti. A big data területen ez egy viszonylag új munkafolyamat, itt a pénzügyi intézetek bevonásával igyekszünk felmérni az európai helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ne haragudjanak, hogy meg kell vonjam esetleg a szót önöktél, de hát másoknak is szót kell adni. Greg következik. Köszönöm szépen. Nézzük most a fogyasztók szemszögéből mindezt. Pénzügyi szempontból a digitalizáció, a pénzügyi um, szolgáltatások uh, digitalizációja nagy változásokat mutat, uh, az emberek a pénzügyeiket uh, máshogy kezelik, és ugyanakkor fontos az, hogy hogyan fejlődik ezzel párhuzamosan a jogalkotói környezet, hogy megvédje a fogyasztókat. Fontos tehát az, hogy digitálisan is napra készítegyük a digitális fogyasztóvédelmet. Különböző platformokon szoktuk megvitatni ezeket a kérdéseket, hogyan is tudjuk az algoritmusokat intelligensé tenni. Ugyanakkor átláthatóságra van szükség, mint ahogyan ezt többen elmondták már. Nézzük meg a lehetőségeket, illetve kihívásokat a fintech területtel kapcsolatban. Az egyik például az online ö, megjelenés kérdése. Természetesen a disztribúciós költségek csökkennek ezen keresztül, jobb az információhoz való hozzáférés a fogyasztók számára, és növekszik a versenyhelyzet. Ugyanakkor több kérdés is felvet mindez, például azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet azokkal az emberekkel, akiknek nincsen digitális képzettsége, vajon ők többet fognak fizetni a jövőben az ilyenfajta pénzügyi szolgáltatásokért, és hogy hogyan lehet például biztosítást kötni online, hogyan lehet befektetési tanácsadásokat eszközölni online, tehát ezek mind nagyon érdekes kérdések, de jogalkotói szempontból európai szinten semmiféle befektető védelem egyenlőre nem létezik, és ugyanakkor az ESMA is rámutatott erre egy jelentésében ezekre a joghézagokra. Aztán a záró összehasonlító weboldalak van, ahol akár 50%-os is lehet a különbség, például az életbiztosítási piacon. Ezen keresztül természetesen nyomást lehet gyakorolni, ez pozitív is lehet, mert ez a versenyre hat, de ugyanakkor esetleg a minőség területén lehet, hogy nem olyan megfelelő minőségi termékeket ezek is megjelennek a piacon. Tehát itt az összehasonlítás nagyon fontos. Egy másik konkrét gondolat az az, hogy vannak új piaci szereplők, új források, ez szerintem önmagában nagyon jó. Bankok és biztosító társaságok is nagyon gyakran olyan termékeket árusítanak az interneten keresztül, amelyek olcsóbbá válnak. És aztán mindig vannak újak is, még hogyha ezek már azért nem teljesen újak, várjuk őket. Ebben a versenyben főként a, a specializált ö, szolgáltatási piacon, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon jó tapasztalatokat tudtunk összegyűjteni, hiszen a határon átnyúló fizetés az egyik specialitásunk tanácsadás területe. Itt is láthatjuk, hogy ez is érdekes lehet a fogyasztók számára mert ez egy megfizethető tanácsadásá válik, de jogalkotási szempontból itt is vannak kihívások, például az Egyesült Királyságban két nagy platformon, az egyik a MIFID jellegű tanácsadásra specializálódott, a másik pedig a nem MIFIDre, de hát a, a fogyasztók szemében ez a kettő nem különül el így egymástól, pedig a jogszabályalkotás szempontjából egészen másról van szó. És aztán nézzük a nagy adathalmazokat, ennek is lehet előnye, amennyiben a fogyasztók személyre szabott szolgáltatásokat kaphatnának, illetve az átláthatóság szempontjából sem rossz ez, de ugyanakkor ebben nagyon sok a kockázat is, a kirekesztés, illetve a privátszférához való jog megsértésén keresztül. Például most a Facebook megjelenésem hatással van arra, hogy milyen hitelbesorolást fogok majd kapni. Hát azért ez önmagában nem biztos, hogy jó. Ugyanígy az életbiztosítások, az egészségügyi biztosítások esetében fontos ezeket a különbségeket látni, és a kölcsönösség alapján megállapított kockázatok is a jövő vitájának tárgyát kell, hogy képezzék. Köszönöm szépen, és végül pedig megadjuk a szót a videokonferenciának. Thank you so much. Köszönöm szépen. Nagy örömre szolgál, hogy itt a szakbizottság előtt a 2014. januárjában az világ Európai Fórum azt vizsgálta, hogy a fintek hogyan befolyásolja a pénzügyi szolgáltatások struktúráját, 300 szakértői interjút és több workshopot folytattunk, hogy felmérjük mindennek hatását a pénzügyi struktúrákra. Az innovációk hatékonyabbá tették a pénzügyi intézményeket és stabilizálták a pénzügyi rendszert. Mint minden innovációhoz hasonlóan az új lehetőségek kihívásokkal is járnak, Ezeket kiegyensúlyozott módon kell kezelni a jogalkotók körében, mint például önöknek is. A rendelkezésemre álló időben három konkrét területet szeretnék érinteni a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Ezekről már történt említés. Itt elsősorban a jó irányítás, ami a legfontosabb. A fogyasztó pénzügyi tapasztalatai a digitalizációval kapcsolatosan, ezeket elsősorban az új és mozgékony fintek vállalatok határozzák meg. Itt a fogyasztók előtti akadályokat igyekeznek ezek lebontani, és észszerűsíteni a, pénz, a fizetési környezetet, és gyorsabban hozzáférhetővé teszik a forgótőkét a vállalatok számára. Megfelelően kell őket azonban figyelni, hogy a gyakorlatuk tisztességese. A új vállalatok nem feltétlenül csak a megfelelő, vagy a, a hivatalos munkaidőben akarnak hozzáférni ezekhez az információkhoz. Az új technikát nagy siker övezte az Egyesült Államokban, és ezt számos szabályozó hatóság átvette világszerte. A második innováció a jelenlegi pénzintézetek működésével kapcsolatos. A gyorsaság és a költségcsökkentés nagyon fontos szempont az újonnan piacra lépők számára, de a szervezeti struktúrát igen gyakran nehéz megújítani, vagy továbbfejleszteni. A szereplők számára áramvonalasított megoldásokat kell kínálni, úgy, hogy a szabályozói környezetnek maximálisan megfeleljenek. A partnerségre van szükség a szabályozók, illetve a piaci szereplők között. Kiváló példa erre az új szabályozói sandbox az Egyesült Államokban, ez egy biztonságos terepet jelent a különböző terméket és szolgáltatást kínálók számára, és lehetővé teszi a kisebb és nagyobb intézmények közötti partnerségi kapcsolatot. Végezetül pedig, amint ahogy az utolsó hozzászóló is említette, a blockchain és hasonló technológiák meghatározhatják a jövőbeni infrastruktúrát, és ezek átrajzolhatják a pénzügyi szolgáltatások térképét. Új modellek jöhet, üzleti modellek jöhetnek létre, és az elszámolások területén is új megoldások alakulhatnak ki. Mindenhez aktív részvételre van szükség a pénzügyi szabályozó és felügyeleti hatóságok részéről, ugyanakkor ezek a lehetőséget kíván, kínálhatnak ahhoz is, hogy egy átláthatóbb és fenntarthatóbb, rendszer szinten biztonságosabb rendszerhez. Nyitottnak kell lennünk az architekturális szerkezetére a szűrendszereknek, és ehhez olyan képességekre van szükség, amelyel hatékonyabban lehet reagálni a pénzügyi rendszer kihívásaira és kockázataira. A concreción. Y ahora ya abrimos como en el... Köszönöm. Kezdjük most a kérdések. Kett, képviselők részéről, ez a korra. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a három előadónak az érdekes előadásokat. Néhány rövid kérdés a szabályozó szempontjából, hiszen az IOPA és az IBA szempontjából is beszéltek. Mindezen új szereplőkkel vannak már szereplők, tényezők, a fintek vállalatok, aztán a, a nagy cégek, mint az Amazon és hasonlók, ebben az ágazatban, mivel szabályozásunk jelentős része az intézményekre és azok engedélyezésére vonatkozik, kérdés, hogy ez hogyan kapcsolódik az egyenlő játékszabályok elvéhez. Tehát inkább a tevékenységeket kéne vizsgálni, nem azt, hogy ki adja a szolgáltatást. Tehát nem annyira az intézményjelentésre kéne koncentrálni jogszabályokatásnak, hanem a tevékenységre, a fizetés vagy mi egyéb szolgáltatás. És még egy bónusz kérdés, a felügyelői felügyeleti szempontból miképpen van hatása a saját munkájukra, felügyeleti munkánkra. Más, hogyha valaki jogászként vizsgálja a dolgot, vagy algoritmusokat kell vizsgáljon. És a World Economic Forum hozzászólója tól kérdezem, lát a különbséget Európa és a világ többi részek között az innováció ökoszisztéma tárgyában? Elő vagyunk, lemaradóban vagyunk. Hogyan látja? Fel kéne gyorsítjuk erőfeszítéseinket, vagy büszkék lehetünk, remélhetünk a babérjainkon. Köszönöm szépen a szocialisták nevében, illetve elnézést javítja magát az elnök. Akkor Brian. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Én lenyűgöző volt a prezentációja mind a három előadónak. Van Elsen úrtól kérdezném. Egy nagyon érdekes kérdést vetett fel azokról, akik lemaradnak az eh, mostani forradalmi változások eh, következtében. 9 millióról beszélünk itt az Egyesült eh, Királyságban, akik nem jutnak hozzá a bank ágazat új fejleményeihez, újdonságaihoz. Ezen kívül elmondta azt is, hogy az egyik lehetséges negatívum az, hogy akik nem tudnak hozzáférni az ilyen termékekhez és szolgáltatásokhoz, esetleg drágábban jutnak hozzá a egyéb szolgáltatásokhoz. Mi itt az ágazat felelőssége, vagy hol lehet a felelőssége annak biztosítására, hogy az ilyen radikális változások következtében nem maradjon le senki, ne kerüljön senki hátrányba. Van-e szerepe az ágazatnak abban, hogy megfelelő körülményeket, feltételeket biztosítsunk mindenki számára, hogy hozzájusson az által igényelt szolgáltatásokhoz, arra ellenére, hogy digitális analfabéta. Köszönöm szépen, Beresz asszony. Több kérdésem van tulajdonképpen. Itt a kiinduló pont a fizetések de számos egyéb fejleménynek is szemtanúi vagyunk, amelyek szintén hatással lehetnek a blockchains, vagy a kodolt aláírások, és a többi. Itt rendkívül gazdag a lehetséges szolgáltatások tárháza. Hogyan tehetünk különbséget a technológiai innováció között, illetve az egyéb területeken folyó munka között, például a pénzmosás elleni irányelvre gondolok. Itt a bizottság szintén élt javaslatokkal, ebben is szerepet játszhat az önök szakértelme. Fontos, hogy mi jogalkotók be tudjunk avatkozni, és biztosítani tudjuk, hogy a dolgok ne a rossz irányba haladjanak. És utolsó kérdésként a BUC előadójának az agájait osztom. Itt rengeteg petíció érkezik a mi szakbizottságunkhoz olyan állampolgárok részéről, akik csalás áldozatai lettek, és különböző hamis reklámoknak bedőltek, amelyik milliókat ígértek, majd hatalmas pénzeket csaltak ki tőlük. Milyen javaslatokat ajánlana, aminek alapján a jogalkotást megfelelő irányban alakíthatjuk, és jobban oda kéne talán figyelnünk a felügyeleti szervekre is, vagy milyen egyéb fellépést javasolnának, hogy az ilyen típusú csalások ne érintsék hátrányosan az innovációkat. Most az árnyék jelentéstevők, az ECR részéről Fox úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadóknak a prezentációjukat. Az Egyesült Királyságban a szabályozó egy sandboxot hozott létre, a fintek eh, szabályozás ösztönzésére. És eh, volt eh, némi szóbeszéd arról, hogy európai szinten is létrejön egy ilyen sandbox. Nem tudom, hogy önök hallottak-e már erről. Ha ez létrejönne, akkor önök szerint ez hogyan működne? Az Egyesült Királyság kétoldalúan Szingapurral közösen használja ezt a sandboxot, és jól működik. A kiinduló pont esetleg az európai fintek központok lehetnek, vagy pedig egy nulláról induló megközelítést kéne alkalmaznunk. Mi lenne a következő lépés, hogyan tudnánk versenyezni a, szilícium völgyel? Raymond? Ja, ich möchte. Igen. Én is ezt a témát csépelném tovább. Milyen konkrét intézkedéseket lehet hozni javaslatként, hogy egyszerűsítés felé haladjunk, és minden 28 tagállam végül tudja hajtani aztán ezeket. Oly módon, amely gyors és hatékony. Tekintve arra, amit elmondtak, attól félek, hogy sokkal magasabb rugalmasságra törnek a fintek termékeknél, ám akkor olyan problémák adódnak majd, amelyeket a klasszikus banktermékeknél még nem láttunk, a kisebb tranzakciós költség és nagyobb sebesség miatt éppen. Köszönöm, asszonyom. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem volna. Nincs általánosan érvényes definíció a fintechre vonatkozóan önök meg tudják határozni, hogy voltak éppen pontosan miben áll a fintek? Akarnak ilyen definíciót egyáltalán? És nem erre veszél, hogy valamit szabály, leszabályozunk, amiről nem tudjuk, hogy pontosan micsoda. Köszönöm szépen. Sok kérdést kaptak. Sok választ várunk. Önöké a szó, aki kezdi a sort, az ragadja magához a mikrofont. Ah, thank you very much. Köszönöm Köszönöm a kérdéseket és a hozzászólásokat. Igyekszem a kora mind a két kérdésére válaszolni, meg Berez asszonyéra. Helyesen mondta az elején, hogy alapvetően a fogyasztóvédelemre és a tevékenységekre szabott szabályozásra koncentráltunk, és különféle ágazatok a biztosítások tekintetében például már teljesen más struktúra érvényesül a szakpolitikai és szabályozási módszertanban. Eddig megpróbáltuk a szabályozási együttműködésben kezelni, európai és amennyire lehet tagállami szinten, és az EMLD összefüggésében néhány hónap múlva publikáljuk a közös reményünket arról, hogy a kockázatok hogyan értékelhetők a pénzügyi ágazatban. Látják majd, hogy ez a vélemény nem egy szigorú definícióra strukturált, hanem inkább tevékenységek szerint határozza meg témáját. Szélesebb képben vizsgálja. Lehet, hogy most van alakulóban ez, de hát ez egy olyan első szintű fejlemény, amely néhány év múlva lesz nagyobban megragadható. A másik aspektus a, a dolognak az, hogyan lehet egy kisebb-nagyobb szereplők között különbséget ö, találni az arányosság alapján. Ez inkább a társjogalkotóknak címzett kérdés. Ami a felügyeletet illeti, Tehát nem akarok részrehajló lenni egyes jövőbeli fejlemények irányában. Szerintem a szabályozóknak inkább a kockázat alapú felügyelet felé kéne a fintech tekintetében tovább lépni, hogy elkerüljük a különféle problematikus algoritmusokban rejlő gondokat, azok egyes aspektusait. Fox úr kérdésére az Európai Sandbox tekintetében az ESMA állandó pénzügyi innovációs bizottsága is, amikor kidolgozta véleményét a crowdfunding témájában, mi azt ér, amellett érveltünk, hogy közös standard vagy alapszabályok jönnek létre a crowdfunding tekintetében. Ez ahhoz, hogy létrehozzunk egy sandboxot, ez nagyon kapcsolódik azokon a forrásokhoz, amelyekkel az egyes szabályozók bírnak felügyeleti szempontból és egy nagyra törő módszertant igényel európai perspektívában. Thank you. Greg. Yes, sir. Köszönöm szépen ezeket a fogós kérdéseket. Az ügyfelek, a fogyasztók számára a lakossági bank műveletekben a legtöbb termék eléggé bonyolult, és nem igazán értik ezeket. Éppen ezért szükségük van a jó tanácsra. Mi általánosakban azt javasoljuk, hogy a termékeket is jobban kéne szabályozni. Itt a fogyasztóvédelem azt jelenti, hogy több információt kell eljutatni a fogyasztókhoz, megfelelő szabályzásra van szükség a biztosítók, a vagyonkezelők és a bankok esetében. Ez egy meglehetősen összetett szabályozói keretet eredményez. Az alapvető pénzügyi igények, például az egészségbiztosítás vagy a takarék számlák, a betéti számlák esetében, ezek alaptermékek a fogyasztók számára. Most vagy ezeket a standard termékeket választják, vagy pedig kimozdulnak az úgynevezett védett területről, és vállalják az innovációval járó kockázatot. Általánosságban tehát ez a mi megalapításunk. A másik pedig a felügyeletet is erősíteni kell. Meg kell vizsgálni, hogy a MIFID-nek való megfelelés hogyan érvényesül, a megfelelőségi vizsgálat, amit az ESMA végzett, szintén erre a következtetésre jutott. Ezek a dolgok tehát mind nagyon fontosak, és ezeket mind figyelembe kell venni. A fintek ebben segíthet, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egyszerűbb és költséghatékonyabb termékeket fejleszünk ki a fogyasztók számára. A digitalizáció ezt mindenféleképpen elősegíti. Gyorsan megpróbálom megválaszolni ezeket a kérdéseket. Először is szükség van-e a fintek definíciójára? Szerintem erre nincs szükség és a nagy új szereplőkkel való konzultáció alapján is azt állapítottam meg, hogy ők magukat is finteknek tekintik, és ez a tevékenységű központja, még annak ellenére, hogy ma egyelőre még nem az élenjáró technológiafejlesztők. Szerintem a teljesítményt kellene szabályozni, a tevékenységet, és nem a méretet. Itt most az elnök félbeszakította a hozzászólást, csak fülhallgatón keresztül lehet hallani a hozzászóló elnézést kér. A második kérdést illetően Ja, látom. Certain variants of fintech, such as marketplace lending and robo-advisors, uh, appear to have perhaps reached higher levels of maturity in the United States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 Köszönöm szépen. És akkor most a konklúziók megfogalmazásához a jelentéstevőnek megadom a szót. Köszönöm szépen, hogy elfáradtak erre a csodálatos meghallgatásra. Rendkívül érdekes volt, és nagyon sok új gondolatot adtak, amit majd tovább gondolunk, az árnyék jelentéstevők nevében is szólok, ha jobb, gyorsabb és jobb termékek állnak rendelkezésre, akkor ez nagyon jó lenne, ha minél előbb bekövetkezne Európában, és akkor így a globális versenyképességünk is javulhat. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és a következő hónapokban még biztos, hogy kapcsolatba lépünk egymással. Köszönöm én is mindenkinek, mondja az elnök úr. Mindenkinek tehát köszönet, és a napi rendünk következő pontjával folytatjuk. Én is megköszönöm a vendégeknek, hogy megosztották értékes gondolataikat. Hey. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Congratulations to your appointment. Oh, thank you. Excuse me, if you don't mind, we'll try to continue with... Megpróbáljuk folytatni a szakbizottság munkáját. Kérek egy kis csendet. Bueno, continuamos. Por favor. Folytatjuk a munkát, kérem. Please, please, csendben. You go to speak? Yes. Please go out. Kérem, aki beszélgetni szeretne, az menjen ki. Kérem, szeretnénk folytatni a szakbizottsági munkát. Köszönöm. Continuamos. Ahora con el... Jó, akkor folytassuk. Következő napi rendi pont.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 Következik a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző konkrét tevékenységeket támogató 2017-2020 közötti időszakra szóló uniós programja. Rögtön meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Filip Lambertsnek. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vannak itt, és hogy a jobb pénzügyi rendszerrel kapcsolatos finanszírozási kérdések, amennyiben érdekli önöket, akkor maradjanak be, ha nem, akkor viszont kint beszélgessenek, kérem. Köszönöm, hogy segített, köszönöm. Igen, ismerem az ilyenfajta helyzeteket, hát én is egy frakcióvezető vagyok. Nos, hát akkor angolul fogok beszélni, ez talán jobb lesz így. Nem lesz túl hosszú a dolog. Egy kis saját kezdeményezési jelentésről van szó, arról, hogy hogyan tudjuk ö, ö, finanszírozni az ilyen típusú ö, szervezeteket. Ez már az elmúlt parlamenti ciklusban az összes parlamenti frakció konszenzusa révén kezdeményeztük ezt a munkát. Jobb később, mint soha alapon egy rövid jelentést írtunk, támogatjuk széles körben a bizottsági javaslatot, először is azt, hogy több éves természete, természetű ez a pénzügyi csomag, ezen keresztül jól elő lehet készíteni a működést, és valamiféle stabilitást lehet így biztosítani. Másodszorban pedig két szervezetről van itt szó, a Better Finance és a Finance Watchról. Itt nem csak arról van szó, hogy ki szedtünk olyan partnereket, akiket mi jónak gondolunk, nem, őket megvizsgáltuk, és végül is ez a két cég marad benne a programban, miután itt nem csak figyelemfelhívó kampányokról van szó, hanem kutatásról is, ezért ezt a két területet lefedik ezek a cégek. Néhány módosításunk van csak, ez azért van, mert szeretnénk minél gyorsabban lezárni ezt az egész folyamatot, hogy ez a két szervezet megfelelőképpen működni tudjon, illetve elkezdhesse a működését 2017-ben. Két módosításunk van a hatáskörhöz, amelyeknek az a célja, hogy a politikai szaktanácsadásra is kiterjedjen ez a program, illetve a pénzügyi rendeletben, vagy ezen keresztül az általános érdekek szolgálata a másik tengelye a módosításunknak. Európai Uniós politikákra célzott pénzügyi szolgáltatások, miután itt alapvető szerepet töltenek be ezek a szervezetek abban, hogy a globális sztenderdeket kialakítsák, és ezeknek később hatása van az európai jogalkotásra is. Tehát a ciklus elején kell ezeket a javaslatokat megvitatni, úgy, hogy ott legyenek a körben az európai tisztviselők is, mert tudjuk azt, hogy bármiről szó is van ma Csillében, például annak hatása lesz később az európai jogalkotásra is. Azután van itt a hármas cikkhez egy módosítás, amelynek az a lényege, hogy a kedvezményezettekre vonatkozó követelményeket kívánjuk meghatározni. Itt azt javasoltuk, hogy a hetes cikk kettes bekezdését a hármas bekezdésbe tegyük át. Ezt azért tesszük így, mert a 14-es preambulum bekezdés értelmében egy új paragrafust vezettünk be a hármas cikkbe, amelynek célja, hogy éves szinten leírjuk a következő évre vonatkozó programokat, hogy a, a programból valaki képes legyen támogatást kapni. Költség és idő határokra vonatkozó javaslatok is szerepelnek ebben. Ez azért van így, amiért az IMCO is ugyanezt kérte, ezt a kompromisszum szellemében is gondoltuk helyesnek, és ugyanakkor, hogyha a kettes bekezdést áttesszük a másik cikkbe, azon keresztül jobban tudjuk ezt a két szervezetet támogatni. Ezen keresztül el tudjuk kerülni azt a problémát, amire már egy évvel ezelőtt is utaltunk, miután az európai intézmények nem adják a teljes költségvetését ezeknek a szervezeteknek, ezért világos az is, hogy nem, nem szabhatja meg az Európai Bizottság a teljes tevékenységi körét ennek a két szervezetnek. Nos, itt most másként kell eljárnunk. Itt ugye, aki fizet, az dönt, alapon működnek a dolgok. Nos, hát szeretném meghallgatni a zenékjelentéstevőket, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni ezt az anyagot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lamberts úr. Most pedig megadom a szót a népárt nevében Pitikajnen asszonynak. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, amiért nagyon pontos, kiegyensúlyozott megold, megközelítést alkalmazott ebben az anyagban. Ugyanakkor ez egy fontos elvi kérdés, de technikai szempontból nem olyan nehéz ez a kérdés, mint uh, itt az Európai Parlamentben általában azt megszoktuk. 2010-ben pártok közötti kezdeményezés született arra vonatkozólag, a koordinátorok megegyezésének köszönhetően, hogy ezek, ezt a programot kezdeményezzük, hogy a diverzitást növelni tudjuk. Úgyhogy szerintem nagyon is fair az, hogy ezt a tevékenységet folytatjuk ezen a területen is. Azt tudom még elmondani, hogy a módosítások elfogadhatóak számunkra, főként a hármas módosításra gondolok, amely technikai jellegű. Nem szeretnénk nézeteltéréseket, illetve félreértéseket. És a bizottsági finanszírozás esetében Szerintem kielégítő ez a változtatás. Szerintem nem is beszélek tovább, mert szerintem teljesen világos a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szocialisták nevében Zon úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Támogatjuk a Finance Watch és a Better Finance eh, tevékenységét. A kísérleti projektekre vonatkozó kezdeményezés, amit 2011-ben eh, indított útjára a bizottság lehetővé teszi, hogy ezek a szervezetek továbbfejleszék a eh, szakértelmüket és segítsék a fogyasztókat a pénzügyi termékekben való eligazodásban. Ez egy nagyon fontos eleme a pénzügyi rendszerbe vetett bizalomnak. A fogyasztókat és a civil szervezeteket, a civil társadalmat képviselő szervezeteknek meg kell adni a lehetőséget, hogy részt vegyenek a jogalkotásban. Ők nem rendelkeznek elegendő erőforrással ahhoz, hogy eligazodjanak az ilyen rendkívül szakmai kérdésekben, vagy a jogszabályokban, különösen ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti. Fontos, hogy ők teljes mértékben meg is érvényesítsék a saját érdekeiket, véleményüket a jogalkotásban, és függetlenül tevékenykedhessenek. Fontos, hogy ezek a szervezetek, illetve a szakértők a közvélemény számára is érthetőbb jogszabályokat alkossanak. A pénzügyi termékek és a szolgáltatások területén mindennapos szinten érvényesíteni kell ezt a szakértelmet. Tehát ezt, erre meg kell teremteni a megfelelő lehetőségét. Ha ez a kísérleti projekt, projekt uniós szintű program lesz, nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelő finanszírozást bocsásson rendelkezésre, és ezáltal a pénzügyi függetlensége ezeknek a szervezeteknek is megvalósulhat és külső szervezetek vagy külső szereplők is befolyással lehessenek. Meg kell valósulni az intézményektől való teljes függetlenségnek, Ugyanakkor viszont az esetleges összeférhetetlenségekre is figyelemmel kell lennünk. Ezeknek a szeg, ezek a szervezetek nehezen jutnak finanszírozáshoz, tehát fontos, hogy a 2014-2020-as programidőszakban ezt a munkát fenntartsuk, folytassuk a közérdek jegyében, és én támogatom a jelentéstevőt azokban a szempontokban, amiket ő itt most ismertetett, remélem, hogy közösen sikerül majd megoldásra jutnunk. Köszönöm szépen. Kárbe Sambon az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt eltávozom a teremből, szeretnék gratulálni, mielőtt elment a teremből, én szeretnék gratulálni az újonnan megalázott alelnöknek, és ugyanő a Kanári-szigeteken él, én mégis a honfitársam. A lényegre rátérve, a mi frakciónk támogatja a bizottság javaslatát. Ez ugyanis egy folytonosságot képvisel. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezáltal egy jobb szolgáltatási színvonal biztosítható a fogyasztók számára. Ami a függetlenséget illeti, a lobbistáktól a függetlenséget, ez alapvetően fontos, és mindezt elmondva azonban négy dolgot különösen fontosnak tartok. Először is a bizottság finanszírozása. A két szervezet, és itt az Olafot, illetve másokat nem említve, számos adminisztratív feladatot kell, hogy ellásson, ez további terhet jelent. A bizottságnak minden esetre jogot kell adni ahhoz, hogy leszólhasson az éves programba, vagy annak egy részébe, és ha nem is avatkozik be, de legalább arra a lehetőséget kell, hogy kapjon a program egyéb részeit megvizsgálja, például olyan kérdések tekintetében, amit a bizottság nem tud finanszírozni, tehát nyilvánvalóan a szerződés őreként nem tud olyan anyagokat finanszírozni, amelyek ellentétesek az EU-s érdekekkel. Tehát én támogatom Lambert urat, de néhány ponton finomítani lehetne. Még egy dolog aggaszt minket, ez a második kérdés, a, az, hogy ezek a szervezetek milyen hasznot hajtanak, mennyire hasznosak. Nos, van egy három éves terv, és a függetlenség kapcsán szigorúbbnak kell lennünk, kevésbé kell időben beszorítani magunkat. A szervezetek ugyanakkor egyre inkább a diffúzió irányába haladhatnak. Tehát eh, itt is lesz majd néhány javaslatunk. Mi elolvastuk, amit az IMCO véleményezett eh, nagy érdeklődéssel a fogyasztóvédelem területén. A két szervezet azonban nem ugyanazt a feladatot látja el. Az egyik szervezet közelebb van a fogyasztókhoz, a civil társadalomhoz, míg a másik sokkal inkább egyfajta kutatási központ eh, sem, mint tanácsadó szervezet. Néhány módosítót majd be fogok nyújtani, és megkérem, hogy tegyenek erőfeszítéseket, illetve a bizottság részvételére is számítunk a tájékoztatás területén, hiszen a bizottságnak vannak irodái, nemzetközi irodái, tehát ezáltal a bizottság biztosíthatja, hogy az információ mindenkihez eljusson. Ez ugyanis rövid távú munka, erősen lokalizált tevékenység, talán más országokra nagyobb hatással nem jár. E, Ennyi tehát, független attól, hogy összességében mi támogatjuk Lambert úr munkáját, és köszönet. az IMCO hozzárulását is majd megkapjuk. A bizottsággal kapcsolatosan néhány konstruktív módosítót majd benyújt. Thank you for the GUE Matt Carter. Köszönöm, GUE. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is az anyagot. Támogatni tudjuk a bizottsági javaslatot, és támogatni tudjuk a jelentéstevő módosításait is. Vannak olyan kérdések, amelyekben szeretnénk, hogyha, amelyek szeretnénk, hogyha megjelennének a végső szövegben, és a pénzügyek többet jelentenek, mint csak a promóció. Ezekben a szervezetekben én úgy gondolom, hogy jó munka folyik, és a parlamenti képviselők többsége is támogatja ezt. El kell ismernünk ezt, hogy a cégek jól tudják végezni munkájukat, vagy a szervezetek, és megfelelő képpen tudják képviselni a fogyasztóvédelmi kérdéseket. Ezeknek a szervezeteknek teljesen függetlenül kell működnie mindenféle intézménytől, és pontosan ez jelenti azt, hogy az embereket képviselik, és nem pedig valakinek dolgoznak. Tehát ezért kell, ezért hangsúlyozom a függetlenséget, függetlenül kell dolgozniuk a bizottságtól ezeknek a szervezeteknek, még az éves munkaprogramjukat is ettől függetlenül kell megtenniük. Én úgy gondolom, hogy ennek kell szerepelni a végső jelentésben, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkáját. Köszönöm szépen. Beatrix Panzer következik. Köszönöm szépen, elnök úr, jelentéstevő úr. Minden ö, meglátásom, mert már az előző eszmecserekor jeleztem mert ezek nem változtak. Szerintem egy oldalú meglátás az, és nem, hogy, hogy az EU költségvetési eszközöket lobby egyesületek jobb finanszírozására akarják használni. Szerintem mi parlamenti szervezetként nem kell megfizessük ezeket, ha mi a fogyasztók érdekeit kell képviseljük, és így kell tanácsokat szerezzünk. A parlament lehetőségeit támaszkodhatunk, think tankekhez fordulhatunk, az Európa Parlamentnek vannak saját emberére forrásai, a frakció szak emberek know-how-jára támaszkodtunk, vannak saját munkatársaink. Tehát van egy sor, egy sor olyan forrásunk, amihez fordulhatunk, ezért merül fel bennem a kérdés, vajon az adófizető miért kell most még külön 6 millió eurót fizessen EU költségvetési pénzekből lobby szervezeteknek, ezen azon tudom, már most is megfizet. 6 millió euró 2017-től 20-ig van ugye elirányozva. Ezért terjeszthetem be módosítókat annak érdekében, hogy a több milliós támogatás vagy eszköz kivezetését lehetővé tegyem, és várom a támogatásukat. Ez meg is köszönöm előre. Köszönöm. Itt van a bizottság. Szellesz úr, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Megpróbálok röviden hozzászólni. Először is szeretném a jelentéstevőnek megköszönni a munkáját, nagyon jó munkát végzett, és azt hiszem, hogy a legtöbb árnyékjelentéstevő is nagyon pozitívan járult mindenhez hozzá. Lambert úr nagyon jól összefoglalta a kérdéseket, úgyhogy most nem szeretnék itt ezzel kapcsolatban hosszasan értekezni. Néhány gondolatra hívnám csak fel a figyelmet, amelyek elhangzottak. a munkaprogram kialakítása, a hetes és a hármas cikk közötti csere, ezzel egyetértünk ennek a céljával, és fontos lenne azt is látni, hogy az EU-s büdzsével ez összhangban álljon, tehát hogy nehogy véletlenül valamilyen pénzügyi szabályt megsértsen mindez. Kávé Zsambon úr, remélem, hogy meg tudja erősíteni azt, hogy ezeket a problémákat megoldják, és a javaslatban szereplőket, ahogyan már a múltban is elmondtam, megvalósítja. Itt nem arról van szó, hogy részletesen szeretnék beavatkozni a munkaprogramjába ennek a két szervezetnek, inkább a céljaikat szeretnénk átláthatóan, átfogóan látni, hogy ezek valóban megvalósuljanak. És úgy gondolom, hogy az új struktúra szempontjából is erre oda kell majd figyelnünk. Az Econ szakbizottság nevében is fontos lenne ezt komolyan venni. Úgy gondolom, hogy az ebben elvégzett munkánk gyorsan is haladhat, és úgy gondolom, hogy 2017-re már előre tudunk dolgozni ebből a szempontból. Köszönöm szépen, én is köszönöm, most pedig következnek a Lambert úr megjegyzései. Köszönöm szépen! Tehát visszatérve a kollégákra, köszönöm, akik támogatnak bennünket, nagyon örülök annak, hogy a frakciók többsége támogat bennünket, ez nagyon pozitív véleményem szerint. És úgy gondolom, hogy van Stock asszonynak is a javaslatai nagyon pozitívak, lehet, hogy ön nem látja ennek a hasznát, de hát itt attól félek, hogy ön kisebbségben van, Azt hiszem, hogy az a koalíció, amely szeretné ezt megvalósítani, véghez vinni, az mindenképpen többségben van. Egy dolgot szeretnék még elmondani. A lobbisták az én véleményem szerint olyan személyek, akik valakinek az értekeit képviselik. Nincs ezzel önmagában semmi probléma, de azért nem keverném össze a lobbistákat olyan szervezetekkel, amelyeknek az a célja, hogy az általános érdekeket védje, a közérdeket védje. Tehát itt ebben az esetben ez utóbbiról van szó nincsenek profitorientált érdekeik ezeknek a szervezeteknek, azt védik, ami a közjó, ami mindenképpen pozitív, tehát ezért nem gondolom, hogy őket egyáltalán lobbinak kellene nevezni. Itt olyan emberek dolgoznak ezekben a szervezetekben, akik nagyon elkötelezettek, és mi európai intézményként egy kicsikét úgy kellene viselkedjünk, mint hogyha ezt a dolgot útjára kívánnánk állítani, és aztán már magától működne. Én biztos vagyok benne, hogy tudunk olyan kompromisszumokat találni, amelyek révén ki tudjuk igazítani azokat a kompromisszumokat, amelyekről ma beszéltünk. Mindenképpen tiszteletben kell tartani a szabályokat, de és mindenkinek az aggájait figyelembe kell venni. Köszönöm szépen! A módosítók de december 8-a, a módosítókat január 3-án fogjuk megütetni. a 25-én lesz a szavazás, a szakbizottságban, márciusban pedig plenárisra megy. Köszönöm, megyünk tovább, következő napi rendi pontunkra. Az új versenypolitikáról szóló jelentés, módosítókat kell megbeszéljék, Szanyi Tibor az előadó, parancsoljon uram, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is őszintén mondom, nem csak udvariasságból, hogy köszönöm az árnyék előadóknak, és mindenkinek gyakorlatilag, aki hozzájárult a jelentés megírásához. Meg kell mondjam, az elmúlt napokban Nagyszerű munkát végeztük, jó munkát végeztünk együtt, azt hiszem, jó együttműködésben, mennyit mondhatok legalábbis mostanáig. Ennek során két nagyon hatékony és gyümölcsöző árnyékelődőülést tartottunk. Igyekeztünk a kompromisszum tervezetbe betenni a frakciók nézeteit, meglátásait, és a véleményekben megjelenő vélem, ö, ö, meglátásokat és a szakbizottságok részéről, és még az, az agriét is, ugye, ma. Köszönöm ezt a konstruktív munkát tehát, és köszönöm, hogy kollégáim rendelkezésre álltak két oldalú megbeszélésekre. Ám be kell valahol nem tudtam mindenkivel találkozni, ám jelentős része a kollégáimnak azért találkozott velem, akik e témáért felelősek. Még egy őszinte meglátás, amely talán különbözik a többi hasonló helyzettől, amikor a jelentéstevő harcolni akar kiváló gondolatai védelmében. Én ehelyt nem azt a célt követtem, hogy ki, mind, ki, ki a nyertese, ki a vesztese egyes téma körülvitáknak. Az volt inkább a célom, hogy a lehető legvilágosabb képet alkossunk arról, hogy ez a parlament hogyan látja a versenyjogi helyzetet Európában. A jelentéstervezet hat fejezetre bomlik, hat fő témával foglalkozik. Először is és talán ez a leg legfontosabb a versenypolitika szempontjából, a belső piac integrációja és kiteljesítése. A másik téma, második téma a modern időknek betudhatóan a digitális belső piac. Harmadsorban egy nagyon időszerű téma, a parlament figyelmének homlokterében van most az állami támogatásuk, ugye. A negyedik ö, kiemelt téma a hagyományos antitrust, kartel ellenes és összeolvadási témák. Az ötödik az ágazati aspektusok, energiaunió, mezőgazdaság például, és hatod, hatod sorban pedig a tagállami versenyhivatalok szerepköre, amely szintén erősen napirenden van most az Európai Bizottságnál is. Mindezek együttesen alkotják a jelentés fő témáit, és az árnyék előadókkal igyekeztünk kiemelni, és külön hangsúlyt helyezni arra, hogyan lehet a demokratikus jellegét erősíteni a, a versenypolitikának. Néhány számadatot szeretnék megjelölni. Öröltem, hogy ilyen sok módosító érkezett be, kollégák. Összességeben 439 módosító futott be. Olyan dolgokat is kiemelve, amelyeket az első tervezetben nem szerepeltek. Hát az első tervezet ugye mindig csak egy, egy rövid kis dokumentum, korlátozott terjedelemben, ám ezek a módosítók nagyban segítették a munkát, hogy, hogy a doszi témáit jobban meg tudjuk határozni. Összesen 27 kompromisszumot sikerült kialakítani, Tudniuk kell azonban, hogy ezek közül némelyik még vitatárgya. Az árnyék előadókkal folyó vitáé konstruktív módon alakulnak ezek. Az árnyékelőadó kollégák megkapják majd a kompromisszumok frissített listáját rögtön az ülés után, és remélem, hogy holnapra tudjuk véglegesíteni az összes témát, hogy jó egyensúlyt találjunk mindenkinek a megelégedésére. Persze, mindannyian értjük, hogy mik a politikai prioritásai az egyes politikai frakcióknak. És én, mint jelentéstevő, nagyon nyitott vagyok és, és érzékeny az egyes politikai frakcióbeli kollégáim felvetéseire. Kaptam is, még kaptam egy, egy kérést, érthető kérést arra vonatkozóan több politikai frakciótól, hogy igen erős adóügyi áttekintést is végezzen ez a, ez a jelentés a versenypolitika kapcsán. Néhány elemet emelnék ki, amely módosítókban megjelent. Több mint 50 módosítót kaptam, amely közvetlenül adó ügyeket érint. 40 mezőgazdasági témájú módosító futott be, és több mint 40 a digitális belső piac kapcsán. Ne vezessenek félre bennünket ezek a, ezek a témák, ezek mind versenyjogi vetületei, vetületekkel bírnak, és helyén valóan mutatják meg a, a sapás irányt. Persze vannak ellenmondásos témák is. Ebben a házban nem elrettentő talán az, hogy az a célunk, hogy egyre szorosabb uniót érjünk el. Úgyhogy az egyes uniók, beleértve az államháztartási uniót is, nem lehetnek rendszeridegen kifejezések ebben a házban és ebben a szövegben. Bár értem, egyes kollégák fenntartásait azzal kapcsolatban, meddig lehet ez irányban haladni. Ám a jelenlegi formája, a, jelenlegi, a formája jelentésnek megjeleníti azokat a nézeteket, amelyeket a parlament vall, és nem csak egy-két frakció meglátásai tükrözi ebben a kérdésben. Néhányan közülünk, vagy önök közül a szociális dömping kérdésével kapcsolatban bizonyos agályokkal bírnak. Szerintem ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és az Európai Parlament korábbi években foglalkozott is jelentésekkel, jelentésekben ezzel, úgyhogy nem hiszem, hogy most újra kell nyitnunk ezt a témát. A harmadik ügy, amelyet még felvetnék, egy kicsit kényes kérdések körében. Ez az örökzöld téma, hogy hogyan lehet egymásra mutogatni. Sok esetben láttuk ezt már, a naming and shaming gyakorlatát. Szerintem itt is sikerült megfelelő egyensúlyt találni, mert anélkül, hogy megneveznénk az egyes eseteket a jelentésben, túl általánosságban mozogna. Tehát érdemes az egy témát nevén nevezni. Ugyanakkor nagyon-nagyon korlátozott azon konkrét ügyek száma, vagy piaci szereplők megnevezése a jelentésben, amely előfordul, Előfordul olyan jelentés, ahol, a, ami tulajdonképpen egy arany oldalakat jelent, vagy akár fekete listát, mert olyan sok konkrét esetet és szereplőt sorol, sorol fel. Hát az enyém nem ilyen, azt hiszem. És voltak bizonyos fenntartások azzal kapcsolatban is, hogy egyes versenyjogi témákat felhozzunk a távoli vagy periférikus területekkel kapcsolatban. Ezekben is szerintem sikerült a frakciók között a legjobb kompromisszumot megtalálni, és holnap lesz még alkalmunk tovább érlelni ezeket a vitában. A jó hírek listáját ismertetve nagyon sok pozitív példa van arra, hogy egyes a frakciók túlnyomó többsége megállapodott egy közös álláspontban az adózás, az országjelentés, digitális belső piac, online verseny, a sharing gazdas ekonomi kérdése, az egyes általános blokkolás kivételek, mezőgazdaság, légiközlekedés, nemzetközi működés és a, a versenyjogi főigazgatóság megerősítése a bizottságnál. Olyan témák, amelyeket mindenki nagyjából támogatott, és persze az Európai Parlament által gyakorolt demokratikus ellenőrzés témája is ide sorolható. Elnök úr, tehát azt hiszem, erős és hatékony Európai Uniós versenypolitika mindig is sarköve volt az európai projekt sikerének, én értelemben az EU versenypolitikája a lényegi eszköze a megfelelően működő belső piacnak és általában az unió működésének. Ennyit szeretnék ehelyt elmondani, és örömmel várom felvetéseiket, bár nagy tömeg nem feszegeti a terem falait, de azért azt hiszem értékes hozzászólásokra számíthatunk, amely tovább viszi előre majd a vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Martisello kollega kap először szót. All'entrata di Elisai. A 900-as évek elején az Alice Islanden volt egy felirat, hogy a magyarok nagyon büszkék, és őket külön kezelték a bevándorlási hivatalnál is. A magyar jelentéstevő eleinte valóban túlságosan büszke volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az azutáni találkozóink már konstruktívabb szellemben folytak, és mindannyian láttuk azt, hogy a verseny torzítás mennyire problémás a gazdasági növekedés miatt. Éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szabad piac jól működjön, versenyképes árakon és a különböző projektek és cégek, amelyek piac képesek, azok maradjanak életben a piacban. Nagyon sokszor az állam közbeszólt, vagy a nemzeti jogszabályok a versenyt torzították, és én azt gondolom, hogy most az a feladatunk, hogy ezeket a versenytorzító hatásokat találjuk meg, azonosítsuk, és a bizottságot szólítsuk fel arra, hogy ezeket építse, vagy bontsa le. Elképzelhető, hogy a következő találkozónkig még vannak olyan pontok, amelyekben nézeteltéréseink lesznek, a néppárt majd eldönti, hogy hogyan fog szavazni erről. De ahhoz képest, eh, ahogyan indultunk, azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentéstevő nagyon sokat eh, tett, és hogy figyelembe vette azokat eh, a javaslatokat, amelyek az összes árnyék jelentéstevő részéről megérkeztek az elmúlt két találkozó során. Köszönöm. Sander Lónc, ICR. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Külön köszönöm a jelentéstevő munkáját és külön köszönöm, hogy ilyen nyíltan vitathattuk meg a kompromisszumos módosítókat, és ennek következtében egy széles körű többség alakult ki. Én nem vagyok meggyőződve azonban, hogy még hogy már eljutottunk a végeredményhez, még van számos teendő, és attól tartok, hogy az ECR nem tudja támogatni a jelentés a jelenlegi formájában, bár a jelentéstevő is említette, hogy további munka folyik még, és vita a szöveg további finomításán, ami mindenféleképpen hasznos lenne. Nagy csalódás lenne, hogyha nem érnénk el az EU belső piaca, piaci politikájával kapcsolatosan a konszenzus, hiszen az egyik legfontosabb politika, és a legtöbb frakciónak kell ezt támogatnia. Úgyhogy köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, és majd néhány javaslatot megszövegezve átnyújtok, ami pedig a lényegét illeti a jelentésnek. Elsősorban itt versenyjogi kérdésekről van szó, ez a magja ennek a jelentésnek. Az adó intézkedések, illetve az állami támogatás szintén fontos kérdések a jelenlegi vitában. Tudom, hogy több frakciónak van megfogalmazási javaslata. Itt egyelőre az adóharmonizáció vagy a fiskális unió, a teljes közös társasági adó alap, eh, ez még egyelőre távoli cél, ami az adó intézkedéseket illeti, illetve a az állami támogatásokat. Ezzel kapcsolatosan alapvető vita folyt, és eh, figyelembe kell vennünk, hogy ezeket a döntéseket hogyan eh, vesszük figyelembe, illetve hogyan kapcsoljuk össze a jog biztonsággal. Ha egy tagállam állami támogatást alkalmaz, akkor a vállalatoknak kell ezt megtéríteni. A kérdés, hogy mennyit kérhetünk tőlük e tekintetben visszamenő hatállyal. Ez némi bizonytalanságot eredményez. A jelentéstevő által megfogalmazott szöveg azt jelenti, hogy meggyorsulhat a döntéshozatal, és nagyobb figyelmet fordíthat mindenki a, az unió ezen kompetenciájára. is végezetül azt hiszem, hogy ez nem különösebben vitáspont. Tiszteletben tartjuk nyilván a versenyjogi főigazgatóság függetlenségét, nem az egyes esetek vizsgálatát illeti, és nagyon fontos hogy ehhez a tényhez ragaszkodjunk, nevezetesen, hogy mi ne avatkozunk be a folyó vizsgálatokba. Tehát a munkát tovább folytatjuk a jelentéstevővel, és néhány szövegjavaslatot majd benyújtunk, és remélhetőleg széleskörű többség így többek között az egyszer is támogatni fogja tudni a jelentést. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében López Fernando. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először én is köszönetet mondani a jelentéstevő kiváló munkájáért. Köszönet a kompromisszumokért, ugyanis ezek a legtöbb módosított figyelembe vette, amit a mi frakciónk benyújtott. Ez a jelentés az Európai Unió gazdaságával összefüggő kérdésekre vonatkozik, és a negatív külső tényezőket valahogy ki kell iktatnunk, ezekkel foglalkoznunk kell, különös tekintetel, ami a mezőgazdaságot illeti, és örülök, hogy a mezőgazdaság is szerepel a jelentésben. Nagyon fontos az adó megkerülésre vonatkozó kompromisszum, hiszen ez ügyben a parlamentnek ki kell állnia, és állásfoglalást kell tennie. Az aggájainknak már hangot adtunk a Monsanto bája kapcsán. A 8 as nem szerepelt a korábbi versenyjogi jelentésben, amelyel kapcsolatosan a forgóajtó jelenséget kritizáltuk. Ez a versenypolitika szempontjából egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy ezt is meg kell vizsgálni. De összességében mi elégedettek vagyunk az eddigi munkával, és szerintünk jó irányban halad a jelentés. Köszönöm. Zöldek, Beatrix következik. Köszönöm szépen, állnak úr. A versenypolitika nagyon fontos téma az EU-ban, és ebben a házban is. Ezért a jelentés, éves jelentés tárgyában pontosan meg kell vizsgáljuk, mi a helyzet, és világosá kell tegyük, hogy miről szól versenypolitika. Ez egyenlő játéktereket teremt azok között, akik piaci résztvevők. És akik szerepelhetnek a piacon. Ez tehát liberális meglátás EU szinten is érvényesül jogosan, ám a módosítókra tekintve és a kompromisszumos javaslatokra tekintve kicsit aggályosnak látom a dolgot. Óvok attól, hogy ezt a jelentésben olyan témákat is felvesünk, amelyek az ilyen értelemben vett versenypolitikával nem függenek össze. Tartsuk kicsit karcsúbban az anyagot, és konkrétan fókuszáljunk az igazi versenypolitikára. És ne egy, egy óhajlistát, egy kívánságlistát állítsunk össze mindenféle olyan témákat, mint például a, a konszolidált társasági adó alap, témáját felvetve, mert az adópolitika továbbra is a tagállamok hatásköre. A fiskális unió, a digitális belső piac, kereskedelmi politika, beruházási megállapodások olyan témák, amelyek a versenypolitika témájához nem illeszkednek, nem is illeszkednek ebbe a jelentésbe sem. Thank you. Köszönöm. Pervans Berez. Először is szeretnék gratulálni Szanyi Tibornak a munkájához. És a legutolsó felszólalás nagyon, meglete, nagyon meglep engem, mert amikor azt mondjuk, hogy semmi köze a fiskális politikának a versenypolitikához, azért ez eléggé furcsa, hiszen évek óta ezen dolgozunk itt az EU-ban. Emlékszem, hogy volt egy munkacsoport is, kb. tíz évvel ezelőtt állt fel, Primár asszony vezette, és ennek pont az volt a célja, hogy versenypolitikai szemszögből vagy versenypolitikai kérdéseket fiskális szemszögből nézzen, tehát hogy a kettő az igenis is összefügg, és egyébként nem véletlen az sem, hogy az Európai Bizottság is ilyen területen elkezdett tevékenykedni, és bizony igenis, és van ennek adóügyi vonzata is. Remélem, hogy ezt a stratégiát azért meg tudjuk majd őrizni, mert ez egy nagyon hatékony stratégia a ö, szabad verseny céljából. Köszönöm szépen. Raportőr. Nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, hogy ez a néhány felszólalás elég jól mutatta, hogy mi a lényege ennek a mostani munkánknak. Csak nagyon röviden, jelzésértékűen szeretném elmondani az ICR-nak, e hogy én nagyon is pozitív vagyok, legalább annyira, mint önök, hogy néhány óra alatt sikerül majd mindenféle kompromisszumot kidolgoznunk. Én nem gondolom, hogy távol állunk a célok megvalósításától. Aztán van itt egy második gondolat is, és arra is szeretném kérni a kollégákat a különböző frakcióktól, hogy ha bárki azt látja, hogy módosításait nem megfelelőképpen kaptak helyet a jelentésben, azt most jelezzék nekem, mert itt azt hiszem, hogy még azért ezt ki lehet igazítani. Vannak olyan dolgok, amelyek még esetleg nem szerepelnek a jelentésben, vagy nem megfelelőképpen, vagy nem elég hangsúlyosan szerepelnek benne. És egy utolsó dolog, amit szeretnék megvilágítani, én jelentéstevőként Tudom, hogy mi a munkám. A lehető legvilágosabban az önök véleményét kívánom tükrözni. Vagyis, ha például az adóügyekben 50 javaslat érkezik, nem mondhatom, hogy most ez túl sok vagy túl kevés, ez az, ahogy a parlament erről vélekedik, és a jelentésnek ezt kell tükröznie a jelenlegi parlamenti véleményeket kell tükröznie. Ahogyan Pervans Beres is elmondta, semmi sem változik, illetve hogy dolgok változnak, tíz évvel ezelőtt máshogy néz ki, vagy máshogy nézett ki a helyzet, mint most, és biztos, hogy tíz év múlva megint egész máshogy fog mindez kinézni. Itt olyan kérdésekről van szó, amely nagyon is hatással van az állatok, az, az emberekre, és képviselők is ezt így látják. Azt is szeretném megerősíteni, hogy a mi szemszögünkből ebben a jelentésben nap mint nap odafigyelünk arra, hogy vajon a megfelelőképpen működő belső piac szempontjai megfelelőképpen megjelennek-e, vagy sem ebben a jelentésben. Itt a belső piac a legfontosabb. Mennyire tudjuk megőrizni mindenkinek az érdekeit, és természetesen nagyon örülnék annak, hogyha ebben a jelentésben nem csak az üzleti érdekek, hanem az állampolgári érdekek is megfelelően tükrözve lennének. Én azt hiszem, hogy mindenki nagyon is jól hozzájárult ehhez. Nagy siker volt ez, nagy segítség volt számomra, és a következő napban vagy napokban még tovább tudjuk javítani ezt a szöveget, amennyiben erre igény van. Tehát nyitva, nyitott vagyok. Thank you very much. Uh, we all look forward for those progress. Köszönjön, várjuk ezeket az lépéseket. Mi is a szavazás december 5-én lesz azért, hogy a februári plenárisra mehessen majd. Köszönöm szépen! zárjuk a mai ülést. A következő ülésünk hétfőn lesz, december 5-én délután 3-tól 6.30-ig. Azt kell még bejelentenem, hogy az Econ Libe közösen szervezett ülése december 1-én lesz délután a pénzmosásáni harcnak szentelt ülést lesz. Ezt köszönöm.